Right. Rendben van, jó napot kívánok mindenkinek! Mindenkit üdvözlök az AFET szakbizottság ülésén, kettes napi rendi pont. Fogadjuk el a napi rendet, van-e bárkinek észrevételem? Hogyha nincsen, akkor ezzel a napi rendet elfogadjuk. Harmadik napi rendi pont, nincsenek közleményei az elnöknek. Negyedik napi rendi pont. Ülések jegyzőkönyvének elfogadása. November 30-a, 2030. Hogyha az ülés végéig eh, nem tesz senki észrevételt, elfogadottnak tekintjük a napirendet. Ötös és hatos napirendi pont. Nyilvános meghallgatás. Üdvözlöm Önöket az EU külső finanszírozási eszközeinek végrehajtásáról és az Unió külső finanszírozási eszköz végrehajtásáról szóló vitán. Önöket már egy Sáke, az előadó. Az EU az eszközök középidős áttekintését hajtotta végre a 2020 utáni többéves pénzügyi tervidőszak előkészítése során. Így a jövendőbeli jogszabályokat készíthetjük elő, ugyanakkor um, nagyon fontos megemlíteni, hogy az Európai Parlament egy um, rendes eljárásban vesz részt, jogalkotói eljárásban vesz részt. Máma pedig Máma pedig meghívtuk a bizottság um, szolgálatait és a külügyi szolgálat képviselőit, valamint uh, sok ismert szakértőt annak érdekében, hogy betekintést adjanak nekünk ezekbe a kérdésekbe, és ajánlásokat fogalmazzanak meg. A középidős um, eredménye, uh, vizsgálat eredménye azt mondta ki, hogy nincs szükség a rendeletek és a végrehajtó szabályok végrehajtás átalakításában. Ugyanakkor az EU irány támogatását adó helyzet megváltozott, éppen ezért meg szeretném kérdezni az bizottságot és a külügyi szolgálatot, hogy miért nem nyújtottak be delegált jogi aktust. Mogherini és Hán biztosokkal a stratégiai dáj párbeszéd keretén belül veszük fel majd a kapcsolatot. Vélhetőleg februári 21-22-én folytatjuk majd le ezt a megbeszélést. Ugyanakkor Marítje Skáke pedig tovább folytatja a munkát, amelyben a 2014 óta végrehajtott munkát ellenőrzi és beszámol az Európai Parlamentnek. És eh, kitekint a stratégiai párbeszédre. Bemutatom a vendégeinket, Christian Defner urat, az Európai Külügyi Szolgálat helyettes főtitkárát, Filiberto Seriani Szekregondi, a fejlesztési koordináció kooperációs osztályvezetője, Miriam Ferán, a stratégiai ö, osztályvezetője a bizottság részéről Törökország kapcsán, aztán Hádeman úr, a külügyi szakpolitikai eszközök osztályának vezetője, Jean-Louis Ville, a People and Peace osztály DG DEFCO főigazgatóságról való képviselő, Andrew Sheriff is itt van. Igen, ott ül a végem. A külügyi, szak, külügyi program vezetője a Maastricht intézetben, és Isabel Ionadidis szakpolitikai elemző az Európai Parlament kutatói szolgálatánál, amely a e témáról egy végrehajtási tanulmányt készített. Richard Young a Carnegie Europe-tól a Törökországnak, Ukrajnának és Egyiptomnak nyújtott tanulmányokról készített tanulmányt, és Szonya Rédes Csinanides, ő pedig az um, brüsszeli kapcsolattartó irodát képviseli. Hogyan szervezünk meg ezt a ma délelőtti vitát? Javaslom, hogy Marike Skáke jelentéstervezetét bemutatja Skáke asszony 5 percben, utána pedig minden vendégünknek 5 percben adok szót, és utána pedig eh, vitázhatunk és az árnyék jelentős tevők eh, is hozzászólhatnak, mint egy fél óráig tart majd ez a vita. Marike Skáke az előadónk, veszi majd át az, az ülés vezetését és különböző záró észrevételeket Ez Ennyit akartam mondani, és megadom Marike Szkákénak a szót. Köszönöm szépen, David, kedves kollégák, kedves barátaim, kedves vendégek, örömmel mutatom be ezt a jelentéstervezetet és tekintek ki arra, hogy milyen lehetséges új architektúrára van szükség a külügyi eszközökben. Nem csak előadóként, hanem a külügyi pénzügyi eszközök munkacsoport elnökeként is felszólalok, amelynek munkájába örömmel látunk minden képviselőtársunkat. Itt vizsgáljuk meg a külügyi költekezés formáját és hatékonyságát észrevételeim tehát a tapasztalataimra alapulnak a stratégiai párbeszédből és a munka csoportból eredő tapasztalatokra, az elemzésből levont tapasztalatokra, és a különböző szereplőkkel való megbeszélésekre, akik szintén fontos betekintéssel rendelkeznek a külügyi kérdésekbe, és a célunk az, hogy a 2020 utáni architektúrára kitekítsünk, amelyről már e héten is zajlott a vita. Néhány észrevétel. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy ki hangsúlyozzuk, hogy stratégiai és koherensebbek legyünk az eszközökkel annak érdekében, hogy rugalmasan tudjunk igazítani, igazodni a változó helyzethez, ezen közben le kell építeni a bürokráciát, és hatékonynak kell lenni. Az értékelési kritériumokat be kell építeni a politikákba, a szakpolitikai eszközökbe azért, hogy megértsük, hogy elértük azokat a célokat, amelyeket magunk elé kitőztünk. Végül, és nem utolsó sorban, azt gondolom, hogy elengedhetetlen, hogy a parlamenti ellenőrzést jobban megszervezzük. Úgy gondolom, hogy stratégiai párbeszéddel a rendszer nem kielégítő működik, gyakran nem rendelkezünk elegendő információval, vagy túl későn kapjuk ezt meg, és um, a parlament konzultáció nem azt jelenti, hogy kipipálunk bizonyos kérdésekre adott választ, hanem igazi stratégiai választ, párbeszédet kell folytatnunk. Ez vonatkozik az architektúrára is. Minden, amit terveznek, és nem akarok itt dogmatikus lenni, úgy kell, hogy kialakítva legyen, hogy az Európai Unió, illetve az Európai Parlament betekinthessen ebbe a rendszerbe. Értem, hogy szakpolitikák vezetik a fellépésünket, nem az eszközök, de ugyanakkor figyelni kell arra, hogy azok az értékek, amelyeket fontosnak tartunk, mint az emberi jogok, meghatározók legyenek, vagy hogyha egy új prioritás jelenik meg, mondjuk a migráció menedzsmentje, és ide adhok módon csoportosítják át az eszközöket, akkor ennek megfelelő szakpolitikai célokhoz kell kapcsolódnia. Például, hogy a Törökországgal való öm, megállapodás létrejött, vagy öm, a trust fundokat felállították, ezek adhok fellépések voltak, és ez, eh, hi, itt hiányzott a parlamenti áttekintés, illetve ellenőrzés. Újra megerősíthetem, hogy nem szabad, hogy dogmatikus legyünk a parlamentben, nem szabad ragaszkodnunk egy eszközhöz csak azért, mert ezt egyszer már bevezették, de ugyanakkor azon kell gondolkoznunk, hogy hogyan tudunk stratégiai módon politizálni. A fő kérdésem tehát minnyájukhoz, a külső vendégekhez, a bizonyság képviselőihez és a külügyi szolgálat képviselőihez is, a következő. Hogyan lehet biztosítani, hogy a jövendőben kialakító architektúrában arról is szó van már, hogy a különböző eszközöket egy nagy eszközbe egységesítsék. Szóval akárhogy is lesz, néz ki ez a jövőben, hogyan lehet a koordinációt biztosítani, és milyen szerepet szánnak a parlamentnek. Hiszem, hogyha valami oknál fogva eltűnt a bizalom vagy pedig fennáll annak a veszély, hogy a parlamentet egy átláthatatlan folyamatban kiszorítják, akkor ez nem elfogadható számunkra, és a tisztelt házban nagy ellenállást váltana ez ki. Ezek volnának az első észrevételeim a külügyi eszközök munkacsoportjának tapasztalataira építve. Nagyon nagy felelősséggel járunk minden közpénzből eredő euró vagy forint elköltése okán. Éppen ezért fontos, hogy ne csak a partnereinkhez, hanem az elveinkhez is hűek maradjunk. Köszönöm. Thank you, Marike Skake, for your introductory remarks. Köszönöm Marike Skake a bevezető észrevételeket. Most pedig Leffler úrnak adjuk meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy meghívtak. És meg szeretném köszönni Marítja Sákénak a munkát, amelyet e dokumentum, e a jelentés tervezet elkészítésébe fektetett. Ezen elemeket ma vitatjuk meg. Nem akarok az összes kis részletbe elmerülni a középidős áttekintés, a midterm review, meg a stratégiai párbeszéd részleteibe elmerülni, hiszen a, mind a afetta, mind a devével folytatunk stratégiai párbeszédet a hónap, a február későbbi heteiben. Éppen ezért inkább csak arról szeretnék beszélni, milyen munkát végeztünk, és milyen tapasztalatokat vonhatunk le ebből a munkából, és hogy hogyan lehet legjobban kialakítani a külügyi pénzügyi eszközök következő generációját. Egyetértek a Maritje Sáke által uh, használt kulcsszavakkal legyünk stratégiaibbak, rugalmasabbak, pontos értékelési kritériumokat kell kialakítani, és a parlamentnek hatékony felülvizsgálatot, illetve ellenőrzést kell biztosítani, épp úgy, ahogyan a tagállamoknak is, Biztosítani kell egy olyan struktúrát, melyben a célok a legjobban elérhetőek. Öt tanulságot szeretnék levonni, amelyet mi a programok igazgatásából idáig levonhatónak tartunk. Először is. Nem lehet csendben dolgozni, átfogó megközelítésre van szükség, és meg kell mutatnunk, hogy milyen célokat akarunk elérni, és látni kell, hogy hogyan lehet a legjobb szakpolitikai célokat elérni, annak érdeke kialakítani, hogy elérjük a céljainkat. A szakpolitikai területek és a kihívások, amelyek előtt állunk, összekapcsolódnak, például a migráció és a, bigra, és a biztonság közötti kapcsolat kézenfekvő, nem lehet csak az egyik vagy csak a másik oldalról rátekinteni a jelenségre, hanem a biztonság gyengülése mögött rejlő okokra kell rákérdeznünk arra, hogy az emberek önkéntesen vagy kényszerből miért kell, hogy elhagyják az otthonukat. És azt is meg kell vizsgálnunk, hogy a szakpolitikai eszközeink, akár a kereskedelempolitika, vagy az energiapolitika, vagy a fenntartható fejlődési menetrend, hogyan befolyásolják ezt a jelenséget. Második tapasztalat, azért, hogy megfelelő responsivitással rendelkezzünk, jól tudjunk válaszolni a megváltozott politikai prioritásokhoz, rugalmasságra van szükség. A legjobban ezt úgy érhetjük el megítélésünk szerint, hogyha egyszerűsítjük az architektúrát, és kivesszük azokat az akadályokat és kvázi barikádokat, amelyeket a különböző eljárások közé építettünk az elmúlt években. 2014 óta azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy különböző akadályok jelent jelentkeztek a végrehajtás során, és ez megakadályozta, hogy olyan gyorsan és olyan hatékonyan szolgáltassunk, mint ahogy szerettük, szerettük volna. Ez pedig befolyásolja azt is, hogy hogyan reagálunk például a nagy migrációs vagy menekült hullámra, nem utolsó sorban, például az alapok át és a fejezetek közötti pénzek átcsoportosításának folyamata roppant bonyolult és nagyon nehézkes. További rugalmasságot kell tehát beépíteni az egyes eszközökbe, vagy egy eszközbe, hogyha jövőben egy eszköz lesz ebből, akkor ez feladat és egyben kihívás is számunkra. Minden a programozás minden eszközben megakadályoz bennünket, meg a parlamentet is, hogy kellő áttekintéssel rendelkezzünk, és mindig a mindenek felül való stratégiai politikai célra koncentráljunk. Egy egységes architektúra megítélésünk szerint koherensebb válaszadást tenne lehetővé egy olyan komplex világban, ahol egyre inkább összekapcsolódnak a különböző kihívások és problémák. Ezért azon gondolkozunk, hogy hogyan lehet a különböző eszközeket úgy összekapcsolni, hogy ezen közben a tematikai és földrajzi kapcsolódásokat megőrizzük annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy egy egyszerűbb eljárásjogi architektúrát dolgozzunk ki, úgy azonban, hogy a megfelelő politikai fókuszt megőrizzük és biztosítsuk, hogy kellő figyelmet fordíthassunk az egyes területekre, akkor is, hogyha nagy prioritások megváltoznak. Harmadik tapasztalat, ahogy a Marítjes Skáke mondta, biztosítanunk kell, hogy a szakpolitika vezeti a fellépésünket, és nem az eszközök határozzák meg a gondolkodásunkat. A különböző eszközök különválasztása megnehezíti, hogy egy overarching vision egy mindenek felett való jövőkép vagy vízió vezessen bennünket, az országokra való lebontása a programoknak fragmentációhoz, elaprózódáshoz vezet, és gyakran így nem látjuk az erdőt a fától. Ezért biztosítani kell, hogy a felügyelet és a szakpolitika fejlesztés és a párbeszéd során stratégiai szempontot érvényesítsük. Nem szabad abba a csapdába esnünk, hogy az instrumentumok, az eszközök határozzák meg, hogy milyen úton járjunk a jövőben. Nem, nem merev rendszerben kell dolgozni, hanem ö, rugalmas, átjárható rendszert kell képíteni. Lássuk a negyedik tapasztalatot, ez a nagyobb rugalmasságról szól, ám a nagyobb rugalmasság nem jelentheti azt, hogy a parlament kevesebb ellenőrzéssel rendelkezik. Pont ellentétesen áll a dolog. Úgy gondoljuk, hogy ez az új rendszer inkább a stratégiai orientációra enged majd koncentrálni, és ez az áttekintést is biztosítja és az Európai Fejlesztési Alap pénzeszközeinek felhasználásába is nagyobb betekintést kell adni. Az jövendőbeli együttműködés egyszerűsített mechanizmusa lehetővé teszi majd a parlamentnek, hogy hatékony ellenőrzést folytasson a költekezés, illetve a programok fölött, és ilyen módon szélesebb körű átláthatóságot biztosítson a egész közvélemény számára. Mindjárt befejezem, elnök úr. Ötödik és utolsó tapasztalat. A jelenlegi eszközök sikerére kell építenünk, de ugyanakkor a politikai céljainkról nem szabad megfelelni. Az Európai Beruházási és fejlesztési Alap tapasztalataira kell építenünk, biztosítva így, hogy az új innovatív modalitásokat is jobban beépíthetsük a programjainkba. Ami a biztonsági szempontot illeti, elnök úr, egy olyan helyzetben vagyunk, ahol nem minden előttünk álló kihívást tudunk megválaszolni az EU költségvetéséből, hiszen a Lisszaboni szerződés bizonyos költség, költekezéseket kizárta a költségvetésből, például az Európai Békefacilitás vagy Békefenntartási Eszköz segít abban, hogy hatékonyabban lépjünk föl, és a saját fellépésünket jobban tervezzük meg. A békefacilitás, a béke eszköz pedig a különböző biztonsági kihívásokra a határainkon túl is megfelelő választ ad. A saját költségvetési programunkkal pedig az együttműködést is biztosíthatjuk, Többek között ide tartoznak persze az EU ENSZ keretében elhatározott célok végrehajtása is. Köszönöm szépen. madame. Köszönöm szépen, most még Ferra asszony következik. Köszönöm szépen, Christian Lafler már elmondta azt, hogy milyen elképzelésünk van a pénzügyi eszközök tekintetében. Én egy kicsit felmérem azt, hogy mi a helyzet a két eszközünkkel, a dj esetében a szomszédsági eszköz, illetve az előcsatlakozási eszköz, és a két eszközről szeretnék beszélni. Ezek megjelennek Sáke asszony jelentésében. Kezdjük a szomszédsági eszközzel. A középtávú értékelés szerint ez megfelel a céljának. Az EU ezáltal végre tudja hajtani a megújított szomszédsági politikát, és rugalmasan tud reagálni a válságra, a válságokra Ukrajnában, Tunéziában, migrációs krízis, csak hogy néhány ilyen krízis kiemeljek. Ugyanígy a megkülönböztet a differencialitás elve, ez is nagyon fontos, hogy megkülönböztessük az igényeket. Az eszköz rugalmasságának értékelése is jó volt. Ezt hangsúlyozták önök is a jelentésükbe. Az eszközök reagálási képességet is megvizsgáltuk a válságok tekintetében. A rugalmasság az eszközök esetében, hogyha ezt jól hajtják végre, a két trust funddal együtt még így is korlátokba ütközött. A trust fundok esetében mindenképpen ügyelni kell, főként majd az új eszközök képítése kapcsán. Ami a hatékonyságot illeti, az Európai Szomszédsági Eszköz hasznos volt a gazdaság, az üzlet fellendítése szempontjából a makrogazdasági stabilitáshoz is hozzájárult az EU partnereknél Jordániában, Tunéziában vagy Ukrajnában. A költségvetési támogatás tehát itt egy specifikus szerepet játszott. Ahogy önök is rámutattak, az országokban a politikai kontextus gyakran akadályozta az emberi a jó irányítás kialakítását, és az új ENI-ben, az új szomszédsági eszközben a legfontosabb az az, hogy mély és átfogó eh, demokratizációt, eh, reformokat eh, hozzunk létre. Tehát kicsit vegyesebb itt a kép. Ami a hatékonyságot illeti, a felülvizsgálat azt mutatta, hogy az eljárások, folyamatok hatékonyan lettek felhasználva, az új eszköz esetében elfogadható volt az administratív költség is, a specifikus intézkedések hozzájárultak ahhoz, hogy időben tudjunk teljesíteni, és azt is láttuk, hogy az új modalitások, mint például a blending, ez is pozitív hatással járt. Ezáltal képesek voltunk plusz erőforrásokat mobilizálni. A felülvizsgálat mutatta azt is, hogy a monitorozási rendszer megfelelő visszajelzést adott, viszont még mindig nem megfelelő a következetesek levonása az értékelésekből ezen eszközök, illetve a következő generációs eszközök esetében. Értékelik a jelentés készítést is, hiszen ezáltal az átláthatóságot elszámoltathatóságot lehet növelni. Az EU hozzáadott érték szempontjából az eszköz e, azt mutatta, hogy hozzáadott értékkel jár, hiszen hozzájárul a stabilitáshoz, illetve plusz e, támogatással e, segíti ezeket a modulokat. Képesek vagyunk ezáltal az EU tagállamok fellépését is segíteni, segítsük a párbeszédet a nemzeti hatóságokkal. Vagyis összességében, hogy visszatérjek a bevezetőre, ez egy olyan eszköz, amelyet abszolút mértékben célra vezetőnek tartanak. Szélesebben az ENI, az előszomszédsági eszköz célja történelmileg az EU szomszédjaival való együttműködés volt. Most, hogy rátérjek az előcsatlakozási eszközre, az IPA-t és célra vezetőnek tartották az EU prioritások megvalósításában. Például a nyugat-balkáni stratégia is majd platformot fog teremteni a nagyobb integráció irányára. Az eszközök magas rugalmasságot mutattak, nem csak a sürgető igények esetében, hanem például a migrációs válság megoldásában, de rugalmas volt az eszköz a Nyugat-Balkán támogatásában, Törökország támogatásában, hogy létrehozzák az törökországi menekülteket támogató eszközt. A strukturális reformokra is koncentrált az eszköz, annak köszönhetően, hogy szektoriális megközelítést alkalmaztak, és még akkor, hogyha korai szakaszában járunk a végrehajtásnak, a hatás, illetve a hatékonyság nagyon fontos lehet, hiszen itt különböző alapok koncentrálódnak korlátozott számú területen. A félidős felvizsgálaton láthattuk, hogy az intézményépítés területén az IPA felkészíti a csatlakozásra az országokat, hangsúlyozza az intézmények képítését, a jogállamiságot, a demokráciát, az emberi jogokat, illetve a gazdasági irányítást. A jelentésükben láttuk azt, hogy aggódnak a negatív kondicionalitás, a felfüggesztési záradék miatt, ezt is majd felvizsgáljuk, hogyha az új eszközöket előkészítjük Láttuk, hogy önök támogatják a teljesítmény alapú megközelítésünket, és azt javasolják, hogy a február 22-i stratégiai párbeszéden is ezt folytassuk tovább. Volt előrelépés, előrelépés az administratív kezelés, megfelelő pénzügyi kezelés területén is, viszont Törökország esetében a végrehajtás területén nehézségek voltak, főként az indirekt kezelés kapcsán a kedvezményezett országokkal. Ami még az ipát illeti, ezt láthatjuk, hogy itt is a blendinget alkalmazzuk nemzetközi pénzügyi intézetekkel, és ezt eh, mindenképpen nagyra értékelték, hiszen ezzel plusz alapokat írunk el magán, illetve közforrásból. a hozzáadott értéke, nagyon pozitívan értékeljük ezt is, tudván, hogy az EU a fő donor a csatlakozni kívánó országokban, és egyfajta fórumot teremt ahhoz, hogy koordinálni lehessen, még akkor is, hogyha a többi eszközzel történő koordináció, mint például a stabilitási és béketámogatási eszköz, itt még mindig lehetne többet elérni, itt lehetne egy nagyobb hozzáadott érték az EU részéről, tehát sajnálom, a kicsit többet beszéltem. Köszönöm szépen, Ferán asszony. Most pedig rátérünk a következő hozzászólónkra. Háde Man asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, és valóban arra fogok alapozni, amit az előttem szólók már elmondtak. A külügyi szolgálat által kezelt eszközök olyan eszközök, amelyek egy kicsit az átlagos kereten kívül esnek. A stabilitási és béketámogatási eszköz, a partnerségi eszköz, illetve a választás és megfigyelési eszköz, az EIDHR eszköz, ezek rendkívül flexibilis, nagyon gyors eszközök, ezek mind politikai, politikák által hajtottak, és gyors és rugalmas végrehajtást eh, eredményeznek a politikai prioritások eh, tekintetében, olyan témában is, ahol diplomáciai érzékenységre van szükség, és olyat is, ahol nagyon sérülékeny a nemzetközi politikai környezet. A felvizsgálat rámutatott arra, hogy ezek az atipikus eszközök megfelelnek a célnak, és nagyon sok hozzáadott értékkel járnak, megfelelnek azoknak a céloknak, amiket 2014-ben a jogi alapban lefektettek. Az eszközök, amelyek hozzájárulnak a békéhez és a stabilitás, az ICSP eszköz, ezáltal az Európai Unió a politikáját szabály, személyre szabottan tudja végrehajtani a konfliktus megelőzés béketeremtés területén. A gyorsaság nagyon fontos, ugyanakkor ez az eszköz, mivel ez hozzájárul a stabilitáshoz és a békéhez, ez az eszköz nagyon fontos, hogy legyen koordináció, integrált megközelítés legyen más eszközökkel és szereplőkkel, ez része annak, amiről ez az eszköz szól, és nagy figyelmet folytatunk mindenre a mindennapi munkában. Szeretnénk az eszköz hatékonyságát növelni, és szeretnénk persze elkerülni azt, hogy ez átfedéseket hozzon létre. Erre a pontra továbbra is koncentrálni szeretnénk, és szeretnénk majd a felvizsgálat következtetésére alapozni. Ha megnézzük a partnerségi eszközt, akkor ez is egy olyan eszköz, amely kicsit a kereteken kívül esik, nem egy hagyományos támogatási vagy fejlesztési eszköz, ez egy olyan eszköz, amely az EU érdekeit próbálja erősíteni külföldön. Ezek az érdekek változnak, hiszen maga a nemzetközi környezet is változik, és ezért arra van szükség, hogy legyen egy stratégiai megközelítés, de arra is szükség van, hogy ezt tudjuk kiigazítani a változó környezethez. Megfelelve és megválaszolva az egyik ajánlást, amit tettek, szükség van egy fókuszált megközelítésre. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy mennyire inkluzív programozást alkalmazunk ezen eszköz esetében, bevonjuk az ESZ-t, az Európai Külügyi Szolgálatot, a különböző szolgálatokat, más szereplőket is. Sikerült már helyes egyensúlyt elérni a koncentrálás és a rugalmasság között, mivel nincsen ezen eszköz esetében földrajzi korlátozás, ezért a partnerségi eszköz által nagyon jól lehet koncentrálni a jövőben megjelenő prioritásokra. Végezetül, hogyha megnézzük a választás megfigyelési eszközt az EIDHR-en belül, ez továbbra is nagyon fontos része a külügyi politikáknak, hozzá lehet ezzel járulni a partnerországokban a demokratizálódáshoz, ez egy olyan eszköz, amit nagyon szoros együttműködésben hajtunk végre az Európai Külügyi Szolgálattal és más partnerekkel együtt. Tehát a rugalmasság, az integrált megközelítés nagyon fontos az eszközeink részéről, és ezek olyan elemek, amelyeket szeretnénk megőrizni, és ezeket szeretnénk erősíteni a jövőben. Szkáke asszony kérdezett azról, hogy hogyan kívánunk továbbiakban együttműködni, és hogyan próbáljuk ezt erősíteni. Hangsúlyozhatom, hogy a külügyi szolgálattal fenntartott együttműködésünk napi szintű gyakorlatias együttműködés. Ugyanez vonatkozik a többi bizottsági szolgálatokkal fenntartott együttműködésünkre, rendszeresen találkozunk partnereinkkel. Ami a felügyeletet illeti, Christian Leffler már utalt arra, hogy lehet, hogy lesznek szélesebb körű eszközök a jövőben, és akkor is áttekintést lehet elérni. Hogyha megnézzük a specifikus intézkedések, amelyek azokat a specifikus intézkedésekre figyelünk, amelyből később modalitások lehetnek, láthatjuk, hogy a gyorsaság, a rugalmasság nagyon fontos, és itt majd egy személyre szabott eh, felvizsgálati áttekintési modellre lesz szükség, és erre próbálunk törekedni. Köszönöm szépen. Monsieur Leville a következő. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy meghívtak engem ide. Jó az, hogyha az ember utolsó, mert szinte már az összes érvet elmondták az előttem szólók, és ezáltal sokkal rövidebb lesz remélhetőleg az előadásom. Az eidhr re fogok fókuszálni. Hat emlékeztessek arra, hogy milyen jellemzői vannak ennek az eszköznek. Ez egy kis eszköz, amely kielégíti a többi eszközt, és főként emberi kérdésekre koncentrál ez. Ezáltal az összes emberi jogi kérdést meg tudjuk válaszolni világszerte, ez nem helyettesíti a többit, de ez segíti azokat. Azt mondtam, hogy világszinten alkalmazhatjuk, tehát szinte mindenhol alkalmazzuk ezt az eszközt, nincsen korlátozása a, ennek az eszköznek, hogy kivel dolgozzunk együtt, főként civil társadalmi szervezetekkel dolgozunk, de nem csak velük, vannak regionális intézményi kapcsolataink is, vagy nemzetközi szervezetekkel történő működésünk, például a fő képviselővel Genfben, nem kell megállapodás nemzeti hatóságok részéről ahhoz, hogy képesek legyünk fellépni, addig, amíg a környezet ezt lehetővé teszi, és a partner NGO képesek munkálkodni. Persze ez egy természetes korlátozás, de nem egy jogi jellegű. Ahogy Hilde is elmondott, elmondta az ICSP-vel kapcsolatban, nagyon rugalmasak vagyunk, gyorsan tudunk fellépni, hogyha kell, és nagyon sok olyan történet van, amelyek során mi képesek voltunk emberi listákat támogatni, vagy nagyon gyorsan, nagyon rugalmasan képesek voltunk fellépni veszélyes környezetben. Természetes személyekkel is Kapcsolatot tudunk kerülni, tehát tényleg a szükséget szenvedő emberekhez, szervezetekhez tudtunk elérni. Nagymetében koncentráltak vagyunk, hiszen 60%-a a tevékenységünknek a delegációk által e, történik, tehát ők tudják legjobban megítélni azt, hogy mi a helyzet az adott területen. Tehát ezek azok a karakterisztikák, amelyeket szerettem volna e, felemlegetni. Most tegyünk rá a félidős felvizsgálatra. A rendeletet relevánsnak tekintik, amióta ezt jóvá hagyták, és az emberi jogi kihívások tekintetében jár el ez az eszköz. Konszenzus van azzal, hogy mind a demokrácia, mind pedig az emberi jogi elemeket fel kell venni. Ami a hatékonyságát illeti az eszköznek, elhangzott, hogy minden um, fellépés a célokat szolgálja, tehát az eszközt um, hatékonynak tekintik, hogy mennyire lehetett növelni a területeket a korábbi periódushoz képest, voltak új prioritások, mint a migráció, béke és stabilitás. Talán nem annyira célzottan szolgáltuk ezt, mint lehetett volna. A választási megfigyelési missziók is nagyon hatékonyak, vagyis az eszközt összességében hatékonynak tekintik. Ami a fenntarthatóságot és a hatást illeti, van bizonyíték arra, hogy hatékonyak voltunk ebben a tekintetben, megmentettünk emberi jogi aktivisták életeit több alkalommal is. Az a hatás, amivel a földrajzi elhelyezkedés, illetve a korlátozott költségvetést illeti. Főként a krízist szemverő országokban lépünk fel, emberi szempontból természetesen. Főként a nagyon nehéz, kemény helyzetekben kell fellépnünk, és ez kihívást jelent. Meg kell vizsgálni azokat a csoportokat, amelyek nagyon sérülékenyek, és akik ellen fellépnek, például a LGTB csoportok, és néha ezt ki kell egyensúlyozni más, néha lágyabb eszközökkel. Ami a hatékonyságot illeti, viszonylag kicsi a kihatás a költségvetésre, jó a támogatás áramlásának, az eszközöket jól használják, a rugalmasságot is jól felhasználjuk az eszköz tekintetében, Persze lehetne jobban is eljárni. Beszéltem arról, hogy természetes személyekkel dolgozunk együtt. Indikátorok, ezeket is javítani kell, ezekkel is foglalkozunk, nem az EDHR alatt, tehát ezzel is hozzájárulhatunk ahhoz, amit Háke asszony kért, a felvizsgálati jogok tekintetében, és ezzel teljes mértékben egyetértek. Egyetértünk azzal, hogy nagyon sok folyamat eh, túlságosan nagy adminisztratív terheket jelent, meg kell várjuk majd azt, hogy ezen a helyzeten hogy tud javítani az új pénzügyi keret, ami a kiegészítő jelleget illeti, ez unikális. Bizonyos nehéz helyzetekben ez um, hiányt pótol, amikor más donorok kilépnek a támogatásból, és mi um, ott maradunk. Ami a politikai egyensúlyt illeti, támogatni tudjuk a civil szervezeteket, a helyi civil szervezeteket. Ez nagyon fontos a politikai párbeszéd szempontjából. Végül pedig, ami az ajánlásokat illeti, nagyon gyors leszek. Megpróbálunk az emberi jogi aktivitás, aktivistákra összpontosítani, a nehéz helyzetben lévőkre, a gája civil társadalmak számára egyre inkább szűkülő tér, tehát megpróbáljuk a finanszírozást abba az irányba átérően átorientálni parlamentben is megpróbáljuk támogatni a politikai pártokat, hiszen ez az eszköznek a politikai vetülete, és hogyha megengedi elnök úr, akkor itt befejezném, hiszen túllépném a rendelkezés álló időkeretet. Köszönöm szépen, Will úr! Az Európai Intézmények négy szakértőjét hallgattuk meg, most a vendégelőadók következnek. Andrew Sheriff-fel kezdjük. Először is köszönetet szeretnék mondani, hogy meghívtak a mai ülésre. Én egy kicsit előre próbálok tekinteni, az MTR-ekre építeni a következő pénzügyi keret előterében, illetve négy fontos kérdés vizsgálni meg a rugalmasságot, a belső és külső politikákat, az értékeket, érdekeket és a jövőbeni racionalizálás. Negyedik téma elemzésemet arra munkára alapozom, amelyet független szintenként végezünk az EU-s politikák megvalósítását illetően a helyszínen. Azt gondolom, hogy a vita során nagyon fontos az, hogy az alulról történő felfelé építkezésben is gondolkodjunk, ne csak fentről lefelé Nagyon gyorsan változnak az idők, ezt a középtávú áttekintést a globális stratégia is elismerték, de a szokványos hozzáállás ezek a kérdések, ez nem oldja meg a dolgokat. Az eszközök megfelelőek a célokra, velem felmerül a kérdés, hogy ez inkább politika döntése. Azt gondolom, hogy talán ez a helyes döntés, megpróbálnak energiát megtakarítani, a következő nagy áttekintés, a következő MFF előterében, ahelyett, hogy most nagy változtatásokat eszközölnének. Azt gondolom, hogy vannak változások, de új lehetőségek is van, egy globális stratégia van, a Gender 2030-as stratégia, és olyan eszközök, amelyek még nem léteztek a korábbi MFF tárgyalások kapcsán, és létezik a megerősített együttműködés, Létezik egy új agenda, és itt nagyon világosak a célok a külpolitika az EU prioritásai között nagyon előkerül helyen szerepel, és fontos tárgyalások eredményezhetnek változásokat. Az egyik aggály, amelyet megfogalmaztunk független tintenként, attól tartunk, hogy a következő tárgyalások degenerálódnak, és nem arról fog szólni, hogy mire kell fordítani a pénzt, hanem hogy mennyi pénz kap a négyes fejezet, az ötös fejezet, stb. Tehát nem bontakozik ki esetleg stratégia vita arról, hogy mit finanszírozunk és miért. A kulcsfontosságú kihívások. Az első, látjuk a rugalmasságot, ez a vitákon előfordul, Néhányunkban felmerült el az, hogy miért eh, látunk itt egy nyúl képét, vagy kacsa képét. Mindenki egyetért abban, hogy a rugalmasság nagyon fontos a következő MFF-el kapcsolatban, viszont a prioritások kapcsán nincs egyetértés. Bizonyos számára a költségvetési fejezetek mozgatása, a gördülékenyebb megvalósítás, illetve a um, hagyományosan nehezebb partnerek felé eh, történő segítségnyújtás. Tehát fel kell, hogy adjunk bizonyos eh, befolyásolás, gyakorlást a rugalmasság érdekében, azért, hogy az áttekintés megmaradjon és megfelelő kormányzás valósuljon meg. A rugalmasság nem feltétlenül erőteljes alap, hogy erre építsük a költségvetést. Más megfontolások is vannak, de rugalmasságról hallunk a legtöbbet. Ez egy fontos aspektus, de fontos, hogy ne szorítsa háttérbe a többi ugyanannyira fontos aspektust, ami a rugalmasságot illeti érdekek, értékek. Az EU fejlesztési nyújtását külpolitikát értékeljük. És nagyon gyakran um, a nemzeti érdekek is megjelennek, illetve felmerül a hozzáadott érték kérdése, és fontos, hogy a rugalmasság hozzáadott értéket ne ássa alá. Ami a külső-belső kapcsolatokat illeti, ez valóban egy kérdés, nem az 50-es évekre készítjük a költségvetést, egy globalizált, interkonnektált világban élünk, hogyan tudjuk a belső és külső agályokat jobban menedzselni, ahogy a költségvetést összeállítjuk, ennek hatás lesz mindenre. Azt gondolom, hogy a partnerségi eszköz mm, jó lépésre megfelelő irányba, viszont meg kell védeni a külső aggályokat, a külső finanszírozást, az EU-s értékeket, Létezik természetesen a kapocsa pénz felhasználás a belső politikai célokra között. Ami az értékek vice érdekek kérdését illeti, a külső eszközökben ezt nagyon gyakran látjuk. Ez kapcsolódik ahhoz, hogy mi történik, mi zajlik Európa belül. Vannak más partnerek, akik más értékekkel rendelkeznek, illetve civil társadalom mozgására egyre szűkül, a bekapcsolódás olyan tevékenységekben, ami az ember érdeke egyrészt, másrészt pedig ezt összehangba hozni az értékekkel nagyon nehéz, nagyon nyomás a delegációkra a helyszínen, hogy mind a kettőt egyszerre próbálják meg érvényesíteni. Ami a racionalizációt illeti, az egyik kérdés, ami felvetődött, az egy egységes eszköz létrehozása nem lesz egységes eszköz, nem lehet egy olyan eszköz, amely a négyes fejezet összes eszközét egy helyre gyűjti össze. Kérdés, hogy mi kerülhet bele a dobozba, és mi marad ezen kívül. Egy egységes eszköz egyszerűsítés, racionalizációt hozhat, stratégiailag motivált megközelítést, de ez nem jelenteti a politikai orientáció hiányát. Öt kérdés merül fel, hogy mi lesz a narratívája, a globális stratégia, a 2030-as agenda, és mik a legfőbb választások? Lehetne egy egységes eszköz Afrika számára, vagy globálisan egy eszköz? És mik a különböző kormányzási struktúrák, ami az earmarkingot illeti, és hogyha egy egységes eszközünk van, viszont nagyon sok ezen belül az earmarking, létezik külön emberi jogokra támogatás, más területekre is, akkor tulajdonképpen csak megismételjük azt a rendszert, amely már létezik. Tehát a jelenlegi eszközökből mi kerülhet bele az egységes eszközbe, illetve hogy szervezzük meg azt, hogy ezek az eszközök ne fedjék át egymást. Következtetések szükséges stratégiáinak lenni. Igen, a részletekben rejlik az ördög, ahogy a rugalmassággal kapcsolatban elmondtam. Mindenki egyetértett ebben, de az, hogy milyen típusú kormányzási struktúrára, milyen típusú védzáradékokról, Jermákingról eh, beszélünk, itt a részleteken múlik mert nagyon sok minden. egy európai folyamatról van szó, és kár lenne, hogyha az MFF folyamat végén egy olyan pontra jutnánk el, amikor eh, új eszközökben csodálatos rendszer dolgoznánk ki a stratégiához kapcsolódóan, viszont a partnerek nagyon csalódottak lennének, hogy nem éreznék úgy, hogy eh, az aggájaikra reagáltunk az érdekeik mentén. Tehát nagyon fontos a megfelelő partnerségi konzultáció. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Joanni Diris asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, köszönöm a meghívásukat. Talán tudják, hogy az Exposta értékelési unit az Európai Parlamentutási Egységében automatikusan készít egy európai megvalósítási értékelést. Annak megkapták a tervezetet, amit én készítettem az AFET számára, az értékelés tervezetét, arról a témáról, amely a mai napnak is témája. Megpróbáljuk a jelentéstevő munkáját segíteni, figyelemmel kísérni, és köszönöm szépen a titkárság munkását, illetve Sáke asszonynak a kitűnő együttműködést a tanulmány, amit megkaptak, amelynek tervezetét megkapták, megnézi és külön-külön értékeli az eszközöket, megpróbálja levonni a tanulságokat, a kihívásokat megfogalmazni, a külső finanszírozási eszközökön átnyúlóan, és olyan tényekre hívtam fel a figyelmet, hogy mire kell gondolnunk, amikor az eszközök 2020 utáni struktúrára gondolunk, illetve erre az utolsó részre összpontosítok. Létezik egy függelék, amely megnézi az európai civil társadalmi támogatottságot Ukrajna, Törökország és Egyiptom felé, amelyet Richard Jansz úr készített, ő majd utána fog szólni. Örültem annak, amit Leffler úr mondott, hiszen néhány olyan pont, amit mi is ajánlunk, az LKS is gondolkozik ezeken. Én azzal ponttal indítanék, hogy miben nem értünk egyet, amikor az egyszerűsítés van szó. Itt fontos, hogy ne legyen ez túl egyszerűsítés mi ellenezzük az egységes eszköz létrehozását, én és Richard is. A legfőbb kihívás, amit eh, az eszközök megvalósításánál láttunk, az a nexusok kezeléke, vagy a belső-külső nexus, ez, vagy a eh, biztonság fejlesztés kérdése, és eh, nem külön kezeljük az egyes eszközöket. Ami nagyon fontos, áramvonalasítani az eszközöket, és ezek kiegészítő jellegét biztosítani. Az áramvonalasításnál néhány szempontot figyelembe kell venni, ezek a következőek. Ezek az eszközöknek az a célja, hogy reagáljanak az országok igényeire, a regionális együttműködés egyében, elismerjük a regionális sajátosságokat, illetve a támogatott országok struktúráját, mindegy, hogy törékeny országokról, sérülékeny országokról beszélünk, bizonyos eszközöket szeretnénk központosítani itt Brüsszelben, és más eszközök ezzel párhuzamosan decentralizáltak. Fontos biztosítani az, hogy egy nagyobb eszköz ne jelentsen egyben több bürokrációt. Fontos nem kockára tenni a rugalmasságot. És egy további pont a folytonosság és fenntarthatóság biztosítása. Természetesen a, az EU segítségnyújtásának egyik limitációja az az, hogy ez projekt alapú, nagyon rövidek határidők, és program alapú célok jelennek meg, illetve nagyon tágkörű át, átfogó stratégiák léteznek, a kettő között pedig eh, szakadék van. Amit eh, a folyamat végén látunk, az az, hogy a jó szándék ellenőre civil társadalom támogatása, mint cél, a jogállamisági reformok és a demokratizálódási erőfeszítések segítése, mégis eh, több stabilitást szeretnénk, és nem annyira a demokráciára helyezzük a hangsúlyt. A rugalmasság segítés egy további pont, mivel itt finanszírozási eszközökről beszélünk, az alapok eh, fluiditását említeném meg. Jelenleg MFF-ben azt láttuk, hogy a rugalmasság foka megfelelő eh, küszöb kialakítását jelenti, és az EU-s költségvetés kevés marzsot hagy, a sürgős esetek lefedése nem igazán lehetséges. A finanszírozás nem lehet könnyen informális csoportokra szánni, illetve olyan csoportokra, amelyek megjelennek a civil társadalomban. Egy nagyon fontos kérdés, hogy hogyan eh, hozzuk egyensúlyba a rugalmasságot és az összhangot. A rugalmasság az új eh, implementációs modalitásokba belekerült, különösen ami eh, a bevándorlás kérdését illeti. Itt jelentős engedmények születtek, és egy kulcsfontosságú kérdés, amit fel kell, hogy tegyünk a külső finanszírozási eszközök kapcsán, az az, hogy hogyan biztosítsuk az eredményeket, különösen akkor, amikor a fogadó kormányok nem akarnak eleget tenni a kondicionalitás elvének. Ezt úgy tudjuk talán megoldani, hogyha a közdiplomáciát és a civil társadalom szerepét erősítjük a mediációs folyamatokban, ezt hogyan tudjuk elérni a finanszírozási eszközökben jó lenne olyan szabályokat bevenni, amelyek értelmében aktív diplomáciába kell, hogy bekapcsolódjanak a köztisztviselők, amikor a fogadó országok negatívan reagálnak, illetve az EU finanszírozású civil társadalmi projektek ellen vannak, az ellenzéki erők támogatása kormány szinten, a fogadó országokban és a civil társadalom szervezeteinek támogatása, valamint különböző kategóriák létrehozása, finanszírozás lét, kategóriák létrehozása, egy kiterjesztett civil társadalmi mechanizmus kidolgozása, amely a kormányhoz közel álló civil társadalmat támogatja. Nagyon fontos az EU-s fellépést az EU stratégiájához kapcsolni. Olyan célokra van szükség, amelyek e, céloz, célzottabbak, és fontos egy e, több e, érintettel rendelkező partnerség kialakítása, és jó lenne az EU-s delegációk szerepét jobban megerősíteni, hiszen neki kulcsfontosságú szerepük van abban, hogy kik a helyi tárgyaló partnerek, és nem csak a városi környezetben dolgozó civil társadalmakkal kell együtt dolgozni, civil szervezetekkel, azokat is meg kell keresni, amelyek kevésbé kitűnnek ki, és nem a nagyvárosi agglomerációkban találhatóak az EU stratégiai kommunikációjának erősítése, az utolsó. Itt Szeretnék több EU-s támogatást, a független, megbízható, szavihető média támogatására, több finanszírozás biztosítása a közélemény jobb megismerése érdekében ezekben a harmadik országokban, illetve a fontos érintettek források jobb megismerése az EU-s delegációkkal, civil társadalmi hálózatokkal, nagykor, nagykövetségekkel való jobb együttműködés, más regionális szervezetekkel való jobb együttműködés. Tehát harmadik országokkal folyamatosan át kell alakítanunk a kapcsolatainkat, illetve a helyi tapasztalatokból tanulnunk kell, illetve több információ cserére van szükség. Köszönöm szépen, még két vendégelőadónk van, kifutunk az időből, de előbb a képviselőkhöz fordulok, sajnos nem lesz annyi időnk, amennyit szerettünk volna. Richard Young. Study looking in detail at EU. Egy tanulmányról szeretnék beszámolni az EU eszközeiről. Az EU eszközének felhasználása javult, egyre több pénz irányul a civil szervezetekhez, a pénzt rugalmasabban használják fel, jobban orientálják a stratégiai iránymutatásokhoz, és jobban elérik a civil szervezeteket, amelyeket a kormányok veszélyeztetnek. Ugyanakkor a civil társadalom előtt álló kihívások súlyosabbak lettek, az egész civil társadalmi struktúra súlyosan érintett, ez egy olyan terület, amely <clears throat> szükségesé teszi, hogy a finanszírozási eszközt átalakítsák. Egyiptomban és Törökországban drámai helyzet, és az EU nagyon innovatív volt, hogy a civil szervezeteket a radaron tartsa és támogatni tudja, de az EU átfogó külpolitikája még nem eléggé hatékony ahhoz, hogy a civil társadalmat érő támadások ellen fellépjen. Ukrajnában az EU segített abban, hogy a civil társadalom legyen a demokratikus reformok fő motorja, de itt is vannak hiányosságok a folyamatban, és az EU megszólította ezen egyensúlytalanságokat mi legyen a jövőben. Én amellett érvelnék, hogyha egy egységes eszközre volna szükség, akkor ebből kikerülnének azok a modalitások, amelyek a különböző civil szervezeti igényeket veszik figyelembe, éppen ezért úgy gondolom, ez egy súlyos és megfontolódó döntés. Másrészt, ha volna csak egy civil társadalmi eszköz, ez túlbonyolítaná a rendszert. Én azt tartom szükségesnek, hogy a meglévő struktúrát megőrítsük, de ezen belül szükség van egy overarching átfogó értelmezésre arról, hogy hogyan nézzen ki a civil társadalom támogatása. Nem olyan világos mindig, hogy mit is tesz az EU, és hogyan függ ez össze a stratégiai céllal. A fő célt kitűzés az, hogy jobb kapcsolatot teremtsünk a civil társadalomnak adott támogatás és más támogatások között. Az EU sokat javított itt a politikáján, de e a különböző szakpolitikai és támogatási területek összekapcsolásában mit van még mit tenni. Ahogyan Zsolői mondtam, nagy rugalmas, rugalmasabb irányba lépett el a finanszírozás, de további flexibilitásra van szükség, de ez nem egy csodagyógyszer, gyógyszer, a civil társadalom területén sokkal inkább a politikai szándékra van szükség, és ez a politikai szándék gyakran hiányzik, különösen nem egy tagállam területén nem tekintik a civil társadalom védelmét egy átfogó EU külpolitikai célnak. Az egyik fő célkitűzés abban is rejlik, hogy nagyobb prioritást adjunk a civil társadalmi aktivisták, képviselők védelmére. Az EU-t jó munkát végzett, de drámaibbá, rosszabbá vált a helyzet, éppen ezért az eszközöket is ennek a célhoz kell igazítani. Az eszközöket tehát mod- modernizálni kell, e nagyon fontos cél szellemében, és a modalitások átalakítása is azt a célt kell, hogy szolgálja, hogy az EU ezen nagyon nehéz helyzetben lévő aktivistákat és szervezeteket jobban meg tudja védeni. Két záró észrevételem van, mint hogy a civil társadalom is változik a világban, az EU sokkal többet tehet annak érdekében, hogy az új típusú civil társadalmat támogassa, és például az eszközök részint ezt mutatják, de még van, mit, van még mit tenni. Elméletben az EU elkötelezett, hogy a civil társadalmi támogatása stratégiai céljának megfeleljen, de jelenleg ennek ellenére még nincsen igazi jó mechanizmus, melyel meg lehetne ítélni, hogy ez a cél teljesül-e vagy sem. A olyan generikus megfogalmazásokkal élünk, hogy voltak éppen nem tudjuk ezt egészen specifikusan értelmezni. Itt sokkal pontosabb értelmezésre van szükség, jobban össze kell kapcsolni a részcélokat a külpolitikai célok érvényesülésével, de nem szabad túl szekuritázálni ezt a támogatást nem szabad túl sok biztosítékkal ellátni, mert akkor merebbé válik a rendszer. Köszönjük szépen, és köszönöm, hogy betartotta a felszólalás időt. Givanides asszony, az utolsó felszólaló. Köszönöm szépen. Én egy független platformot képviselek, a, a Peacebuilding Liaison Office-t, az EPLO-t Brüsszelben. Bennünket részint az ICSP, tehát az EKS finanszíroz, és ilyen módon érint bennünket a középidős áttekintés is. A külügyi szakpolitikai eszközökről már nagyon sok minden elhangzott, ezeket nem akarom megismételni. És hatalmas változások vannak a világban, és ez ugyanakkor lehetőséget is kínál az EU-nak, hogy globális szereplő legyen. Ahogyan az EU ezen felül pedig értékeken alapuló szervezet, és leadásul a világ egyik vezető donátora. Ami pedig a biztonsági kérdéseket illeti, A béke facilitás, a béke eszköz egy olyan eszköz megítélésünk szerint, amelyekkel fontos és biztonságos, fontos <coughs> biztonsági kérdésekre lehet -e válaszolni, de hát ez nem békét fog teremteni, ezért ezt ő, őszintén kell látni. Az ICSP értékelés 2017-es értékelését nagyon pozitívnak tartottuk, a bizottság saját középidős áttekintésében decemberben arról volt szó, hogy az EU minél gyorsabban léphessen fel, és a biztonsági intéz kihívásokra a legjobban gyorsabban adhasson választ. Így lehet csak a békeépítésre és a konfliktus elkerülésre jó hely hangsúlyt tenni, ezt egyébként a különböző más szervezetek is támogatják. Azt is kihangsúlyozzuk, hogy az ICSP um, gyakran inkább um, a határőrizetről szól, de ugyanakkor um, ez az, ez az eszköz, a stabilitás és a békét kiépítését szolgáló eszköz, ugyanakkor minden egyes, a világ minden pontján szolgálja a stabilitást és a békét. És persze folytathatnám még itt a részletek felhozását például az fegyveres konfliktusok áldozatainak rehabilitációja, egy ilyen nagyon fontos szélkitűzés, A civil szervezetek támogatása és a politikai eh, folyamatokba való bevonása is nagyon fontos. A béke elősegítési szolgáló eszköz, vagy az ICSP itt is fontos szerepet játszik, a korai jelz, előrejelzés és a béketámogatás területén is fontos szerepet játszik az ICSP-től lehet gyorsabbá tenni, lehet rugalmasabbá tenni, de már így is roppant rugalmasabb működik, és persze különböző szereplőket is lehet támogatni az ICSP-ből. Például az EU által meghatározott a nők konfliktusos övezetben lévő nők támogatásában is fontos szerepet játszhat az ICSP. A szólok még a munkatársakról Brüsszelben, és a terepen is dolgoznak kollégák, ők nagyon szakképzettek, és egy másfajta konfiguráció aggasztó volna nekem, Ugye a konfliktus megelőzésről és békeépítésről beszélünk, de mondjuk az afrikai béke eszköz, vagy béke facilitás, ez nem egy igazi béketeremtő eszköz. Tehát fontos, hogy ugyanarról beszéljünk, amire gondolunk, illetve, hogy amikor valamire gondolunk, ugyanazt azokat a kategóriákat használjuk, azért, hogy a programok megfelelően szolgálják a különböző célokat. Ami az IADHR-t e illeti, mások már beszéltek erről, minden esetre az emberi jogok védelmezői szempontjából nagyon fontos szerepet játszik ez az eszköz. Úgy gondoljuk, hogy az ICSP-t, tehát a békés stabilitás teremtő eszközt fel kell tartani a következő pénzügyi tervidőszakában, hogyha EU globális béketeremtő akar lenni, akkor az ICSP ez fontos szerepet játszik ebben. A rugalmasság elengedhetetlen kötelezettség, rugalmasabbá kell tenni ezen eszköz felhasználását. Andrew Sheriffhez hasonlóan a különböző borítékok és költségvetési fejezetek felhasználásával kapcsolatban vannak kérdéseink, de az ördög a részletekben rejlik, hogyha minden eszközt egy nagy eszközbe összpontosítanak, nem tudom, hogy jobban működne. Az ICSP, tehát a békét és stabilitás megteremtő eszköz, az egyik legrugalmasabb eszköz, a konfliktus megelőzés és stabilitás teremtés fontos célja, és az át, átfogó stratégiai célokat eh, veszi figyelembe. Nem akarom hosszába húzni az időt, csak annyit akarok mondani, hogy a következő eh, pénzügyi eh, tervidőszakról szóló költségvetési jelentés az INI e és az ICSP fenntartása mellett van, és amellett is érvezünk, hogy a következő időszakban is fenntartsák ezt a két eszközt. Köszönöm szépen a két előadónak, az előadóknak is elnézést, hogy hajszoltam őket. Most pedig a kollégáknak adom meg a szót, akik kérdéseket akarnak föltenni. Kukán úr. Nem is igazán kérdésem van, hanem néhány észrevételt szeretnék tenni leginkább bíráló, kritikai jellegűeket. Az Európai Szomszédsági Eszköz és az Európai Szomszédság politika jelentésének jelentéstevője voltam, és az Európai Parlament nagyon sok kötelezettséget, nagyon sok elvárást adott fel azért, hogy kompromisszumot találjunk a bizottsággal és a tanácssal, és az eszközök működjenek tévedtünk, hogyha most visszateszek, visszatekintek, hibát követtünk el a parlament részéről, hiszen kiderül, hogy a parlamentnek nagyon korlátozott ellenőrzés rendelkezik az eszközök felhasználása fölött, és nagyon korlátozott politikai iránymutatással élhet aggasztó, hogy az EKS és a bizottság nem tud a eszközök működéséről egyszerű elemzést és értékelést adni. Az alapvető kérdéseimre sem kaptam választ. Jelesülő, mennyire hatékonyak ezek az eszközök, melyek a végrehajtás programjai, és folytathatnám. A válaszok, amelyeket találtam, legalábbis általánosak vagy bizonytalanok. Több, érthetőbb nyelven megfogalmazott, érthető, átlátható információra van szükségünk. A more for more, a többet többér elve, amely széles körben érvényesült, Tehát kíváncsi lettem volna, hogy hogy érvényesül ez. Hatékony eszköze a szomszédainkkal való kapcsolat fenntartásában, vagy sem, erre se találtam választ. Röviden az eszközök architektúrájáról a bizottság azt mondta, hogy az eszközök megfelelnek a célnak, és nem kell ezeket eh, jogalkotói módon változtatni vagy akár csak a delegált jogi aktusokkal sem kell változtatni. Másrészt kollégáktól és a bizottság képviselőitől is azt hallom, hogy meg kell változtatni az architektúrát. Nem értem, miért kell itt sietni. Az eszközök szerkezetének, architektúrájának átalakításában, és csak olyan öm, változást tartok célra vezetőnek, amely külpolitikánkat teszi hatékonyabbá, de attól félek, hogy bizonyos javaslatok sokkal inkább intézményen belüli változtatásokat tükröznek le, és ez egy tévedés, ezt ellenzem. Itt be is fejezem. A jövőben ha rugalmas eszközökre lesz szükség, hiszen újton új kihívásokkal állunk szemben a világban, a migráció csak egy, ezek közül a Törökországgal vagy Oroszországgal való viszonyok ilyenek, az eszközöket rugalmassá, kellően rugalmassá kell tenni, hogy az világban betöltött szerepünknek jobban meg tudjunk felelni. És a parlamentnek egész egyszerűen több befolyást kell biztosítani, több beleszólást kell biztosítani, és több iránymutatást kell, hogy tudjon adni. Köszönöm szépen, és Köszönöm szépen. Elnök asszony, abszolút egyetértek azzal, amit Kukán úr mondott. Az három évvel ezelőtt az Európai Szomszédságpolitika, ezt az MP felhasználásának előadója voltam, és a rugalmasság megteremtése és a hatékonyság megerősítése nagyon fontosak, és tudom, hogy különböző opciók szerepelnek a vita, vitában, de ugyanakkor ezek a kérdések nem csak technikai, hanem politikai természetűek. És azt hiszem, hogy ez minden olyan a tagállamon belüli politikai kérdéseket is felszínre hozza, ráadásul megjelenít a dél-észak paradigmát. Az Európai Parlament, a keleti parlament, a keleti partnerség jövőjéről való jelentésében kihangsúlyozta, hogy a keleti szomsz, szom, az európai szomszédságpolitikában öm, nem tekinthetünk el például Moldovától, Grúziától és Ukrajnától, hiszen ezek az országok mind formában, mind tartalmukban más ligában játszanak kvázi, nem csak jelentős előrelépéseket értek el a fejlesztésben, hanem nagyon elkötelezettek az európai közeledés mellett, és éppen ezért világos politikai célkitűzéseket kell számukra meghatározni, azért, hogy ne veszék el a bizalmukat Európában. Éppen ezért az Ukrajna, Grúzia és Moldova számára is speciális alapfelállítása mellett szálltunk síkra egy ENP plusz, Európai Szomszédsági plusz formában a keleti partnerségi csúcson sajnos azonban a parlament ezen ajánlását nem vették figyelembe. Kérdésem tehát az, hogyan lehet-e három országra, potenciális tagjelölt országra jobban koncentrálni egy 2020 utáni szenárióban, akkor, hogyha minden bármely harmadik országgal egy kategóriába osztjuk őket. Köszönöm szépen, Asztravicses képviselőm. Köszönöm, Marítjem, és köszönöm a tervezetet, amely egy kitűnő alapját adja a külügyi, pénzügyi eszközök jövőjéről szóló vitának. Köszönöm a vendégeknek a, mindezt, amit elmondtak. Az EU külügyi eszközei az alapvető Európai Uniós külpolitikai elveket kell, hogy megjelenítsék, és a hosszú távú stratégiát is, ebből pedig több is van az EU-ban. Jobb politikai irányításra van szükség. Hogyan lehet um, elérni ezt, hogy ezek az eszközök ne egymásnak ellent mondjanak, hanem egymást kiegészítsék? A politikai vezetést meg kell erősíteni, és um, meg kell erősíteni, hogy a szakbizottságunk, illetve az Európai Parlament is nagyobb befolyással rendelkezzen. Hogyan lehet tehát a programozás és a végrehajtás közötti időt csökkenteni, Gyakran hallunk a kedvezményezettektől, a civil szervezetektől és partnerektől öm, öm, felvetéseket, hogy túl hosszú időbe telik, amíg a támogatást megkapják, pedig néha partnereink sürgető helyzetben vannak. Mi több? fontos, hogy mindig elmondjuk, hogy melyek a szakpolitikai céljaink, amelyeket szolgálunk, a harmadik államok irányába is kommunikálni kell ezt. Ezzel kapcsolatban két kérdésem van. A végrehajtás, a különböző eszközök végrehajtása jó, de hogyha nincsen kondicionalitás, nem fogjuk tudni értékelni ezt. Például a mikrofinanciális támogatás, amely jó például szolgálhatna, és csak úgy működhet, hogy megfelelő ellenőrzés és kondicionalitáshoz rendelt ellenőrzéssel látjuk el. Hogyan látják tehát a kondicionalitás kérdését, a feltételesség kérdését? Másodszorban. Nem csak az EU szintjéről beszélünk, hanem tagállami szintről is beszélünk, akik sok ilyen támogatást használnak fel. Mi történik, hogyha a kohéziós megközelítést megváltoztatjuk, és az tagállami és az EU szintű támogatást jobban koordináljuk? Köszönöm. Lőzing asszony. Köszönöm szépen. Várok még egy picit, amíg mindenki felveszi a fejhallgatót. Frakcióm alapvetően kritikával él és fenntartásokkal él a stabilitás és biztonsági eszköz alkalmazásával kapcsolatban, hiszen itt gyakran katonai eh, szereplőket támogatunk ezzel az eszközzel. De erről nem is akarok hosszabban beszélni, hanem voltak éppen a parlamenti scrutiny vagy ellenőrzés alapvető kérdéseit szeretném felvetni. Egyetértek az előttem szóló kollégákkal, és a munkacsoportokban szerzett tapasztalatok több évére tekinthetek vissza, és azt mondhatom, hogy ezek az értékelő munkacsoportok, lehet keményen fogalmazok, de hát ez, ezek a munkacsoportok nevetség tárgyává teszik magat. Itt nem történik semmilyen elemzés, értékelés, mindig arról beszélünk, hogy az ördög rét részletekben rejlik, hát akkor ezt az ördögöt szeretném látni a részletekben. Tájékoztassanak a részletekről, és aztán olyan kijelentéseket hallunk, mint amit Rádeman asszony mondott, hogy Tunéziában a makrogazdasági stabilitást javítottuk. Hát furcsa, az emberek tüntetnek éppen a makrogazdasági instabilitás okán. Tehát még az ilyen konkrét kijelentések is mögött sem áll semmilyen tartalom. Éppen ezért sokkal világosabb lehetőséget kell biztosítani annak érdekében, hogy értékelhetővé váljon ez a rendszer. Aztán még egy alapvető kérdés. Frakcióm mindig amellett szállt síkra, hogy a stabilitási eszközt delegált jogi aktusokkal szabályozzuk. Sajnos ez nem történt meg, de más eszközöknél, ahol a delegált jogi aktus eszközével rendelkezünk, itt formális kérdések fölött elsiklunk egy oknyomozó újságíró energiáját kell befektetnünk ahhoz, hogy megért, meg tudjuk a részleteket. Például, hogy a szomszédsági eszközből hogyan lehetett eszközöket az EU-Törökország szerződés finanszírozására eszközöket átpumpálni. Ehhez voltak éppen az eszközt át kellett volna írni, ezzel ugyan ezt delegált jogi oktusokkal lehetett volna aztán végrehajtani, semmilyen nem történt, egyszerűen csak megfogtak a pénzt, átcsoportosították, tették a másik fazékba. A bizottság kedve és szája íze szerint történt mindez. Végezetül még annyit szeretnék mondani, hogy nagy fenntartásaim vannak, alapvető fenntartásaim vannak a programozható rész és a nem programozható rész aránya tekintetében, mert a nem programozható részt nehéz áttekinteni. Több rugalmasságról beszélünk, de kíváncsi vagyok, hogy hogyan lehet ezt a részt jobban rugalmasabbá tenni, hogyha nem is programozható. Köszönöm. Tuna következik, köszönöm szépen. Szerintem nagyon jó ez az alkalom, hogy ö, különböző oldalakat meghallgathatunk, hiszen nagyon különbözőek vagyunk, de a cél az az, hogy közös nevezőt találjunk, és hogy jobban megértsük egymást. Ugyanis nagyon turbulens időket élünk, nagyon sérülékeny a helyzet, és ezek az eszközök igazából olajat üntenek a tűzre. és figyelni kell erre. A bizottság nagyon fontos szót mondott ki. Ezeknek az eszközöknek a politikának kell a háttérben állnia, nem pedig maga az eszköz. Örülök annak, hogy a koherenciáról, egységesítésről, rugalmasságról hallok. Üdvözlöm mindezeket az elmondott dolgokat. és üdvözlöm, és egyetértek a kollégáimmal, főként Szkánk kollégával, a bevezetőjével, hogy nem formális találkozókra van szükségünk, hanem inkább kölcsönös konzultációkra, és Kukán kolléga is elmondta azt, hogy egy bizottsági értékelésre is szükség van, hogy hogyan működnek ezek az eszközök. Tehát itt van a gond. egy egységes eszköz irányába elmozduljunk el. Szerintem ehhez még idő kell, nem szabad ezt sürgetni. Érezhető az, hogy nincs itt semmilyen fajta varázsvesző, varázspálca. Tehát nyugodtan kell ezt megközelíteni. De szerintem nagyon fontos volt egy megjegyzés, hogy nagyobb stabilitásra van szükség, úgy vélem, hogy azzal kell lezárnunk majd ezt az ülést, hogy sokkal több konzultációra van szükség a lényegi kérdésekben, nem csak kinyilatkozatásokra van szükség, és informálni kell egymást a végrehajtásról. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja Szkáke hogy Négyen kívánnak még szólni, és kezdünk kifutni az időből. Pancieri úr a következő. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, két nagyon rövid észrevételem van. Egyetértünk minden abban, hogy a legjobban kell irányítani és igazgatni a pénzeszközöket, és fel kell számolni bürokratikus akasztályokat, és rugalmasabbá kell tenni az eszközöket. Úgy gondolom egyrészt, hogy biztosítani kell, hogy az egyszerűsítés megtörténje. Milyen oknál fogva akarjuk ezt tenni? Történelmi okoknál fogva van erre szüksége, amelyeket például a területen is szereztünk, és így tudjuk az új kihívásokra hoz igazítani ezeket az eszközöket. Az a fontos, hogy a leg kisebb diszkrecionalitást biztosítsuk az adminisztráció számára, magyarán mondva politikai megfontolásokból ne tudjanak eltérni a célkitűzések végrehajtásáról. Például a előcsatlakozási alapok tekintetében úgy döntöttek, hogy a pénzeszközök, az eszköz pénzforrásainak egy részét átcsoportosítják, nem az eredeti politikai szolgálva, így. Második észrevételem. A rugalmasság és az egyszerűsítés. A politikai prioritások kell, hogy meghatározzák a fellépésünket. Teljesen egyetértek mindenkivel, aki erről beszélt. A mennyiség és a prioritás kérdésében nem a mennyiség, hanem a politikai prioritás kell, hogy vezessem. De ez a kihívás főleg a parlament számára. Hiszen nem lehet csak egyrészt az ellenőrzést követelni, de úgy, hogy nem tudjuk hozzárendelni a támogatásokat az egyes politikai prioritásokhoz. Így voltak éppen változatlanok maradnak a dolgok, már pedig arra van szükség, hogy éppen például az emberi jogok érvényesülését jobban szolgáljuk. Egyetértek azzal, hogy a politikai prioritásokban való döntés soha nem semleges, hiszen eh, itt jelenik meg azon Európa gondolata, amelyet eh, követünk és amelyet célnak tartunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, López Isturiz White eh, következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a munkáját is önnek, köszönöm a külszolgálatnak és a bizottságnak is, hogy eljöttek. Én egy kicsit pozitív vagyok, mint unakelem. Ezek az eszközök lehetővé teszik számunkra a külügyi fellépést, és látszóvá teszik az állampolgáraink számára azt is, hogy mit teszünk mi külügyi fellépés kapcsán az Európai Unión kívül. Mivel nincs sok időnk, két kérdésem menne a bizottsághoz hogyan értékelik annak a lehetőségét, hogy az eszközöket egységesítsék. Nem annyira kedvelném ezt, de kíváncsi vagyok arra, hogy ezt értékelték-e már. 15%-át az eszközöknek nem programozzák be. Milyen kihatása van, milyen kötása van egy ilyen fajta döntésnek? A szociáldemokrata kollégáknak azt szeretném elmondani, hogy az IPA rendelet kettes cikkében a bizottság megkapja a lehetőséget arra, hogy ezt az eszközt úgy használja fel, ahogy azt tették a menekültválság idején. A bizottság korrekt módon járt el. Köszönöm. Köszönöm szépen, Guerres Szalom úr következik. Köszönöm szépen. Ezt a meghallgatást úgy hallgattam meg, hogy nem vagyok teljes jogú tagja ennek a szakbizottságnak, de egészen véletlenül jelentéstevő vagyok, ugyanebben a témában, viszont a Deves szakbizottságban specifikus fejlesztési eszközökkel foglalkozunk ott, és kihasználom az alkalmat arra, hogy néhány kérdést tegyek fel. Egyértelműen meglátszik az, hogy két elem van a fejlesztési politika területén, illetve a külügyi politika területén, amelyek bizonyos fajta érzékeny pontokat mutatnak meg. Amikor érdekekről és értékekről van szó, vagy amikor kapcsolatokról van szó a partnereinkkel, akik segítséget kapnak tőlünk. A kérdésem az az lenne, hogy önök mit gondolnak arról az egyrülálló karakterről, jellemzőről, ami ezt a fejlesztési eszközt illeti. Önök hogyan látják a fejlesztési politikát? kell -e külön költségvetés ennek a fejlesztési alapnak? Hiszen itt szó lehet ennek kapcsán az MFF-ről is. Köszönöm, én is hozzáteszek néhány kérdést, de rövid leszek, és talán megismétlem azokat a pontokat, amiket a kollégáim is már említettek. Ami meglep engem, az az, hogy egyrésztről azt halljuk, nagyon magabiztosan kifejezve, hogy ezek az eszközök megfelelnek a célnak. Másrésztről viszont azt hallom, hogy ezeket össze kellene vonni. Nem értem. Itt az irányítás kérdését nem igazán válaszolták meg. Nem beszéltek arról, hogy mi lesz a földrajzi helyzettel, vagy a szereplőkkel, a szereplőbizottsággal, a parlamenttel. Aztán itt van a másik kérdés, hogy több felelősséget adjunk a helyszínen lévő delegációknak. Persze lehetne azt mondani, hogy ők vannak a legközelebb a tűzhöz, a helyzethez. Másrésztről viszont ők vannak a legtávolabb tőlünk, az áttekintéstől, és lehet, hogy emiatt súlyos érdekellentétekben ütközhetnek. Például, hogyha emberi jogi megsértésről van szó, az igazi kihívást jelenthet, tehát kíváncsi vagyok, hogy hogyan lehet az ilyenfajta kihívásokat elkerülni. Megismételem David McAllister kérdését is, akinek el kellett mennie miért nem mutattak be delegált aktusokat, erre nem kaptunk egyáltalán választ, pedig ezt fontos lenne összegezve, tehát sokan említették azt, hogy az alapvető elképzeléseket ezt támogatjuk, hogy inkább politika által hajtott legyen ez, ne pedig eszköz által, de vannak alapvető aggályok amiatt, hogy a részlete, az ördög a részletekben rejlik, nem szabad, hogy a megfelelő felülvizsgálatot veszélybe sodorjuk. Ezekről a részekről nem hallottunk eleget, főként nem az irányítás kapcsán, és annak kapcsán, hogy ezeket a terveket hogyan kell majd végrehajtani. Lehet, hogy nem lehet minden kérdésre ma választ adni, de szükségünk van ezekre a válaszokra ahhoz, hogy tovább haladhassunk, és úgy tűnik, hogy a politikai pártok egyetértenek ezekben a kérdésekben azt hallottam, hogy kaptunk egy kis plusz időt, de nekem nem plusz időm, tehát mert valaki átveszi helyettem az elnökletet, de örülök, hogy van egy kis plusz időnk. Kinek adja meg először a szót? Krisztiánnak? Jó lenne, hogyha össze tudnám foglalni. Igen, örömmel kezdem ezt meg. Nagyon sok hasznos megjegyzést hallottunk és kérdést. Szeretnék egy kicsit provokatív lenni. És azt mondanám, hogy ami meglepett, az az, hogy az önök megközelítésében konzervatívok. Önök azt mondják, hogy az ördög a részletekben ö, rejlik, de szerintem legalább tudjuk, hogy mivel állunk szemben, és mi ezt szeretjük. Tehát nem beszéljünk erről túl sokat. Akkor itt van a kérdés, hogy miért nincs delegált aktus. teljes eh, építményben arról állapodtunk meg a parlamenttel és a tanácssal, hogy a jelenlegi pénzügyi perspektívában minden egyes, eh, minden egyes eszköz eh, működőképes, célra törő, célra vezető, és elérik azt, amire létrehozták őket. És ezért arra a következtetésre jutottunk a bizottsági szolgálattal, hogy nincs szükség arra, hogy megnyissuk ezeket a delegáltatósok irányában. A fél éves, félidős felülvizsgálat tekintetében sem éreztük azt, hogy nem értékű támogatást kellene elvenni egy területtől vagy országtól egy másik javára, amelyhez ugyancsak delegált aktus kellett volna. Az eszközök létrehozásakor egy margint teremtettünk erre, és ez elegendőnek bizonyult. Tudom, hogy eh, három hét múlva fognak majd beszélni a felülvizsgálat eredményeiről, és a dokumentumokat ma kapták meg, tehát három hetük van arra, hogy ezeket átnézzék, és kéréseket tehessenek fel. Miért akarunk további konszolidációt? Azért, mert úgy véljük, hogy hogy az általános építményt sokkal jobbá tudjuk tenni, és ha itt teszünk, akkor még egyszerűsítünk is, és sokkal jobban tudunk koncentrálni arra, hogy milyen fajta politikai célkötőzések vannak itt, és erre kellene itt koncentrálnunk. Amikor először vettem részt egy MFF vitában a következő generációs eszközökről, akkor több mint 20 külügyi eszközünk volt. Most kb. 10 van, vagy 12, attól függően, hogy mit tekintünk belsőnek vagy külsőnek. Nem hiszük, hogy kevesebb az ellenőrzés, mint 15-20 évvel ezelőtt Viszont úgy gondoljuk, hogy sikerült ezeket az eszközöket hatékonyabbá tennünk. Szerintem tovább jutottunk. A konszolidáció az azt illetené, hogy a kezelési, a menedzsment struktúrákat erősítjük meg, tehát nem arról van szó, hogy egy egységes politikai célkötözést fogunk majd előtérbe helyezni. Persze felmerült a kérdés, hogyha az Európai Fejlesztési Alap költségvetést kap, akkor mi lesz majd ezzel a fajta politikával? Tavaly volt egy megerősített konszenzus, amely EU tagállami szinten és EU szinten is megerősítette a fejlesztési célokat. Ez a politikai keretünk, hogy az eredet, hogy az hogy a adott programot hogyan fogjuk kifejleszteni, ez technikai jellegű, Eh, amely persze azt is magában von, von, vonzza, hogy a részlegben nagyon sok ördög fog eh, megjelenni, de sikerült így eh, konszolidált eszköz létrehozni. Megvizsgálhatjuk azt, hogy hogyan lehet fenntartani egy földrajzi dimenziót, egy tematikai dimenziót és egy gyors felépési dimenziót. Ezek mind nagyon fontosak, és ezekhez is kell rugalmasság, hogy az egyikről a másikra rátérhessünk, vagy hogy ezeket együttesen mobilizálhassuk ugyanazon cél érdekében. Ez a rugalmasság egyik aspektusa, egy másik aspektus, ami itt már többször elhangzott, jogosan, az az, hogy hogyan nézzük a teljesítményt. Kukán úr említette a morformon többet többért elved, ez már létezik, de egy igen szerény szinten. És hogyha ezt szerény szinten tartjuk, akkor az azt jelenti, hogy ez nem lesz jelentős ösztönző. Ez az egyik oka annak, hogy miért gondoljuk azt, hogy egy jövőbeni konszolidált architektúrában jó lenne az edélyből inspirálódni, ahol egy jelentős, nem programozott tartalék létezik hiszen nagyon sok beemlátható helyzet van 5-7 éves időtartamban, és fontos azokat a partnereket segíteni, akik tényleg erőfeszítést tesznek. Tehát, hogyha ők változást tudnak eredményezni, akkor nekünk is így kell hozzáállnunk ehhez. Tehát fontos, hogy jelentős összeg ne legyen még célokra bontva, és utána történik a stratégiai értékelés, párbeszéddel, kitekintése, hogy mik eh, a megváltozott feltételek közötti politikai célok, és az utolsó megjegyzésem a helyszínen a delegációk szerepe, illetve azt, hogy a menedzsmentet mennyire lehet kidelegálni a programokból. Én azt gondolom, hogy ez egy téves kérdés felvetés, hiszen a folyamat végén segítségnyújtásunk menedzsmentje egy háromszög, és mind a három résznek működnie kell a parlament segítsége mellett. A három vetület a politikai szolgáltatások az EKS, a főhadiszálláson, a menedzsment szolgáltatások is közel állnak ehhez, a DEFCO és az FPS a harmadik vetület a delegációt. Meg kell néznünk azt, hogy a stratégiai iránymutatásokat hogyan tudjuk átváltani, amelyeket önöktől és a tagországoktól kapunk, és ezt hogyan tudjuk egy programra átváltani. Megnézzük azt, hogy ezt a programot hogyan lehet konkrét projektekre váltani. De a delegációk azok, akiknek segíteniük kell bennünket abban, hogy mely azok a célok, amelyek beazonosíthatóak. Természetesen nekünk őket támogatnunk kell. És fontos, hogy segítsük őket a bátorságukban is. Az emberi jogok kérdése, civil társadalmi programok megemlítésre kerültek, és itt kivételeket kell tennünk a háromszöges modell alul, alul hiszen az egyik vagy másik sarok úgymond túlságosan expozálna bennünket, vagy partnereinket. Meg kell néznünk, hogy ez a háromszög hogyan működik hatékonyan. És remélem, hogy az önök prioritásainak konkrét felépésekre történő átváltásáról számolhatnak majd be az érintettek. Köszönöm. Egy hosszú párbeszéd elején járunk, ami a munkacsoportot illeti. Én egy külön szekciót szánok arra, hogy a kormányzás kérdéseivel, az aggályokkal még eh, intenzívebben tudjunk foglalkozni. A parlamentnek eh, szándékosan terelgetnie kell, és fontos, hogy struktúra ne legyen homály, homályos, hogy legyen világos az, hogy kifelelős miért. A tagok számára mondom el, hogy február 7-e 11 óra a módosítók benyitásának határideje, vár a megjegyzéseiket, és egy második cserére kerül majd sor február 21-én vagy 22-én. Ez a szakbizottsági hét alatt lesz, és március 20-án szavazunk az AFED-ben. Az eredeti dátum egy későbbi időpont volt, Köszönöm szépen a bizottság, az EKS jelenlétét, illetve a parlamenten kívüli szervezetek, think tankek, értékelők, szakértők jelenlétét, és köszönjük, hogy időt szántak ránk.